Bam Crespo mandátumot vizsgálta meg, és március 5-ével hatályosnak mondta, vagy ellenzi ezt bárki. Nem, ezzel tehát ezen mandátum érvényesnek nyilvánítatik.